Mes chers collègues, mesdames, messieurs, notre séance est ouverte. Kedves kollégák, kezdjük a munkát. Azt hiszem, a mai ülésünk viszonylag rövid lesz. Már több hónappal ezelőtt eldőlt, hogy lesz csütörtök délután ülő, ülés, sőt, ezt még akkor döntöttük el, amikor még jó formában volt, megfelelő állapotban a plenáris terem plafonja. Tehát az volt az elképzelés, hogy tegnap és ma, vagy ma és holnap lesz majd egy mini plenáris, és hát szokás szerint a csütörtöki mini plenáris után van kobú ülés. A plafon összeomlott, de a mi ülésünk megmaradt. Ez elég rossz előjel volt, de ennek ellenére megtartjuk a mai délutáni ülést. Werner Hoyer úr, az Európai Beruházási Bank elnöke, látogat majd ide, a bank szerepéről fog előadást tartani. Délelőtt felhívott, és elmondta, hogy influenzás, aminek Schulz elnök úr is áldozatául esett múlt héten. A jó hír, jó hír hogy Schulz úr felépült, a Dublinban van, ahol az ír elnökséggel egyeztet, és ott van a bizottság elnöke is. A rossz hír viszont, hogy a vírus átterjedt az Európai Beruházási Bankra. Ezért aztán egy kissé hízagosabb lett a mai napirend. Gondolom látták a napirendet. A nyolcas napi rendel kapcsolatban azt mondanám el, hogy ez ugye így okafogyottá vált, de a hetes megtarthatjuk. Itt a bizottság beszámol arról, hogy milyen helyzet a projektkötvényekre vonatkozó kockázat megosztó eszközzel. Próbáljuk ezt fél öt előtt sorra keríteni. Van-e már milyen megjegyzés a napi rend tervezettel kapcsolatban? Nincs, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Az elnök bejelentései. Szeretném azt megosztani önökkel, hogy Alexander Alvaro úr nagyon súlyos közúti balesetet szenvedett. Kórházba került, több napja már kómában van. Nagyon friss hírei nincsenek róla, csak azt tudjuk, hogy állapota rendkívül súlyos. családjának, hozzátartozóinak. Eljutatom majd azt az üzenetet, hogy gondolunk rá, és gond, hogy gondolunk rá, és imádkozunk érte. És szeretnénk azt, hogy mi hamarra visszatérjen hozzánk. A többi közlemény megjelent a Kobo News-ban. Van itt még egy dolog, amiről szeretnék említést tenni, ez a helyesbítések közé tartozik. A jövő évi iránymutatásról van szó, tehát a parlament jövő, jövő évi költségvetésének iránymutatásával kapcsolatban egy korrigendum jelent meg. Két frakció elnöke írt levelet Schulz úrnak, a szocialisták és a néppártiak elnöke egy hiba, hibáról írtak ebben a levélben, ugyanis a jogalkotás e, és állásfogás e, szavazásánál hiba történt, amikor erről szavaztak tehát. A költségvetési szakbizottságnak javas, ö, szavaznia kell erről, vagy döntenie kellett. A korrugendumot én elfogadottnak tekintem, hogyha nincs ellenvetés, de Jan Mulder szót kért. Igen, elnök úr. A liberális frakciónak van egy fenntartása, és ez a liberálisok egy módosítására is vonatkozik egyben. A szavazás után nem tiltakozott senki, miután utána az elnök úgy ítélte meg, hogy elfogadtuk a módosítást. Meg kellene nézni a szabályokat. A szavazást nem lehet, szavazás eredményét utólag ugye nem lehet helyesbíteni vagy megváltoztatni, de hát a szavazó listán az állt, hogy ellene van a frakció két módosítónak tudomásul veszük ki a Mulder és frakciója bejelentését, akkor szavazzunk erről a kiigazításra, helyesbítésről, a korrigendumról. Uh, you, you want to speak? You want the floor? Szót kér? Igen, csak röviden szerettem volna elmondani, hogy uh, Herzog Edith uh, nem a szavazás eredményét akarta befolyásolni, hanem külön, különleges körülmények léptek fel, amelyek alatt az alelnök asszony nem tudott teljesen odafigyelni a szavazásra, és ezért nem jutott tudomására, hogy többen az ellenőrzést kértek, elektronikus ellenőrzést, így tehát Herzog Edith nem magát a szavazás eredményét szeretné megváltoztatni vagy befolyásolni, hanem gyakorlatilag az alelnök mondta rosszul az eredményt. Sokszor előfordul ilyesmi, általában az alelnökök javítják ilyenkor magukat, de ez esetben ez nem történt meg, és az erre vonatkozó tiltakozásokat sem tudta az alelnök a körülmények miatt figyelembe venni. change vote. Jó, hát ez a szavazat eredményét nem befolyásolja. Akkor szavazunk. Ki van mellette a korrigendum mellett? Ellene. Cinq. Abstention. Ki tartózkodik? A GUE. Akkor jóvá hagyjuk. Szavaztunk a korrigandumról, de ez ugye a szavazás eredménye nem változtat. Non, directement au point 6, parce que... Hatos napirendi pont következik. Torvalds úr jelentéstevőnk siet az ITER projektre vonatkozó kiegészítő kutatási programról lesz szó. Tessék, Torvalds úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom elismételni mindazt, amit legutóbb is elmondtam, mert nem akarok itt egyfajta papagájként mindent elismételni. Röviden azonban szeretném elmondani, hogy mik a legfőbb elemek, pontok. Azt hiszem, mindannyian tartunk tőle, hogy megnövelkedhetnek az ITER költségei, mert ennek más fontos projektek eshetnek áldozatául. Éppen ezért megpróbáltuk alaposan megvizsgálni, hogy hogy is kezeljük ezt a dolgot. Két lehetőség van. Először is Az egyik megoldás az lehetne, hogy az iter az MFF felső határértékeken belül, illetve azon alól határozzuk meg egy saját külön költségvetési sor keretében. A másik lehetőség az, hogy kiemeljük az MFF keretéből, illetve elkülönítjük, és ezáltal akadályozzuk meg, hogy más projektek a kárát lássák az iternek. Ez a két lehetőség nagyon különböző módszereket jelent, nagyon különböző útvonalakat, hogy az A1 alatt hagyjuk az étert, a saját költségvetési sort kap, akkor mivel az iternek tudva levőleg meg fog növekedni a költsége, Éppen ezért tehát a várható költségnövekedés miatt a teljes költségvetés más részei áldozatául esnek ennek a költségnövekedésnek. Ez természetesen összefügg azzal, hogy az MFF-en belül mekkora lesz a rugalmasság, a másik lehetőség, hogy kiemeljük ebből a fejezetből, de ez más problémákat vet fel, ugyanis Ez nyilvánvalóan tehet összefügg azzal, hogy a kormány hogyan fog cselekedni, hiszen előfordulhat, hogy a kormány azt mondja, hogy nem fizetünk. És nem tudjuk, hogy milyen a helyzet alakul ki, hogy a kormány azt mondja, hogy nem fizet. Tehát egy nagyon összetett, nagyon érdekes kérdésről van szó, hol helyezzük el a projektet konkrétan, és nagyon alaposan meg kell fontolnunk, hogy hogyan járunk el. Én bármely javaslatot, bármilyen javaslatot szívesen fogadok, de jó lenne, hogyha a szakbizottság minden tagja nyilvánvalóvá tenni a véleményét, mielőtt írásban leadnám a szöveget. Arra vonatkozóan, hogyan kezeljük a kérdést. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Jutta, kávét kért és hozzászólási lehetőséget. Úgyhogy tessék. Köszönöm szépen. Már a legutóbbi bizottsági ülésen már beszéltünk erről, és azt mondtuk, hogy még egy kicsit gondolkodni szeretnénk, nem akarunk most rögtön dönteni, mert különben minden, amit Torvács itt megfogalmazott, az egyébként a teljes támogatásunkat élvezi. Na most egy kicsit jobban meggondoltam a dolgot. Azt javaslom, hogy a Költségvetési Bizottság döntsön úgy, hogy az Európai Bizottság javaslatát kövessük, és az itert vegyük ki az 1A-ból, és tegyük bele az over and above fejezetbe. Az elmúlt évtizedben többször is láttuk azt, hogyha az ITER az egy ában szerepel, egy A fejezetben szerepel, hogy utófinanszírozást kellett alkalmazni minden alkalommal, minden évben, és mindig azon kellett filozofálni, hogy hol találunk pénzt, e, és általában a legtöbb pénzt persze a kutatási keretprogramban találtuk, ez teljesen világos, és ez helyes is így és tulajdonképpen a kutatási, és a kere, kutatási keretprogram volt az, amelyet mindig mindig ehhez fordultunk, amikor az itert e kellett utófinanszírozni. És azért kellene kivennünk az itert e most, mert már most tudjuk, hogyha nem sikerül a tanácssal közösen bizonyos dolgokról tárgyalni, és úgy tárgyalni, hogy hogy elegendő pénzünk legyen az iterre, legalábbis a kilátásunk meg legyen erre, akkor már most az, amit az Európai Tanács az iterre javasolt, már most meg tudjuk mondani erről, hogy ez kevés. Ez kevés pénz. Nem csak azért, mert mindannyian azt gondoljuk, hogy az iternek több pénzt kellene kapnia, hanem azért, mert nemzetközileg érvényes szerződéseket kell teljesíteni, és ez a pénz, amit az ITER-re javasoltak a 7 évre, 2020-ra, ez nem elegendő erre sem. Ezért gondolom azt, hogyha nem akarunk még több kárt tenni az 1A fejezetben, és nem akarunk még inkább eltávolodni a saját elhatározásainktól, az innováció versenyképesség és a munkahelyteremtés támogatásától, akkor az itert az 1A-ból ki kell vennünk. Köszönöm, Jutta, mondja az elnök. Van-e egyéb hozzászólás? Salvador. Yes, yes, in behalf, on um, behalf of... Um... Köszönöm az árnyék jelentős nevében. Carvajó asszony nevében szeretnék hozzászállni, hogy nem tud, saj, nem tud sajnos elérni. Ezek tehát az ő észrevételei. Ő az ITER emlékjelentéstevő. Az ITER a legnagyobb a legnagyobb olyan európai projekt, ami amely egyetemeket és kutatóközpontokat is bevon. Második dolog, Karvajó asszony úgy véli, hogy a tanácsi következtetések a bizottsági javaslat 2,7 milliárdos összegét 2014-2020-as időszakra elfogadja. Az MFF köztes jelentés szerepe hogy megfelelő finanszírozást kapjon ez a projekt, illetve hogy más kutatási projekteket is befolyásolhat ez az ITER javára. Sok minden függ attól, hogy az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások hogyan alakulnak. Szeretnék még néhány problémára, szeretném még néhány problémára felhívni a figyelmüket, az az egész projekt igazgatásával voltak gondok az elmúlt időszakban. Nagyon fontosnak tartom az, hogy a ö, túlzott költségeket megpróbáljuk lefaragni a jövőben. Úgy vélem, hogy a parlamentnek nagyon fontos szerepe van a projekt, felül, a projekt előrehaladásának ellenőrzésében, illetve felülvizsgálatában. Köszönöm. Köszönöm, Salvador. Álda. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon gyorsan és röviden. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az ITER programot az MFF fejezeteiből ki kell szervezni, tehát ezeken felül kell ezt tervezni. Ahogy a het, e, e, többre 7-8-ai tanácsülésen megállapodtak, úgy kell ezt finanszírozni. A probléma az, hogy az ITER a végeredményben az egész 1A tartalékot felemésztheti az MFF-ből. Tehát ha azt szeretnénk, hogy az európai költségvetés valóban szerepet játszon a munkahelyteremtésben, a kutatás támogatásában, akkor azt hiszem, hogy sokkal jobb lenne, hogyha az ITER mégiscsak az MFF-en kívül lenne. Köszönöm szépen. Van-e egyéb megjegyzés? Körán. Elnök úr, csak egyszerűen vissza szeretnék térni arra, amit amit te Juta mondott, mert ez nagyon fontos. Meg kell nézni a tanácsi következtetések számait. Az ITER nak túl kevés pénz áll rendelkezésére a nemzetközi egyezmények betartásához. Ez azt jelenti, hogy az egy eh, A fejezet eh, tartalékait eh, már 2014-ben felélnénk. Az Európai Bizottság ezt tudja-e igazolni, hogy, hogy az ITER-re szánt pénz túl kevés ahhoz, hogy a nemzetközi nemzetközi szerződéseket te teljesítsük, mert hogyha ez így van, akkor tényleg már az első naptól kezdve nagy problémával nézünk szembe. A bizottság válaszát várom erre. Elnök van az Európai Bizottság részéről valaki, aki meg tudja válaszolni ezt a kérdést, úgy látszik, hogy nincs. De mégiscsak kéne nekünk valamilyen válasz mert alapvető kérdésről van szó, úgyhogy a jelentéstevőnek írásos válasz kell, és amúgy is mi is szeretnénk egy választ. Más nem kér szót, ugye? Mert két aggodalmunk van ezzel a témával kapcsolatban. Már hónapok óta foglalkozunk eh, ezzel, a több éves pénzügyi kerettel. És hát ez, az is igaz, hogy a jelentéstevőknek egy általános orientációra van szüksége. Az első aggodalmunk a következő, biztosítani kell az, hogy az ITER és a más hosszú távú projektek, Galileo és stb. ezeket biztosítani kell. Főleg az ITER-re gondolok, amelyet Politikai és jogi kötelezettségek kísérnek nemzetközi szinten a szerződések formájában. Ezzel egy időben szeretnénk olyan megoldást találni, amely lehet, el, lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen a költségeket túllépnünk, ami hát azért legalábbis túlságosan túllépnünk, mert azért valamennyire túl fogjuk lépni, ez általában így van az innovációs projektekkel, de a lényeg az, hogy ne kelljen túlságosan túllépni a többi projekt kárára. Ez nagyon fontos projekt, ez az ITER, de nagyon hosszú távú. És hát ugye szeretnénk a, a kutatóinknak a verseny képességét javítani, a munkahelyeket teremteni, ehhez pénzre van szükség. Úgyhogy, és ezt időben is megfelelően kell tervezni. Mindezt annak a politikai szándéknak kell kísérni, hogy az európai költségvetést betartsuk. Nos, erről beszéltünk az MFF tárgyalásakor, erre majd még visszatérünk. Na most az, ezen aggodalmak, miatt úgy gondoljuk, hogy az MFF-en kívül kellene helyezni ezt a, az itert. E ez az egyik megoldás. A másik megoldás az az, hogy bent tartjuk a költségvetésben, de bizonyos garanciákkal. És ez a kérdés, amit az Európai Bizottságnak tett föl, Gorán, Gorán föl, Ferm, és hát a jelentéstevőknek válaszra van válasza. szüksége. Van-e egyéb hozzászólás? Nincs. Jó. Akkor emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ezzel a rendkívül fontos témával kapcsolatban a következőképpen néz ki az ütemterv. március 6-a a, a be, módosítások benyújtásának hatáide, és március 26-án szavazunk. Gyorsan kell szavaznunk, mert ez egy nagyon fontos témája az MFF tárgyalásoknak. Akkor ezzel rátérhetünk a hármas napi rendi pontra, ami nem más, a 2014 20 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret, a bőke kollega nincs itt, sajnos, de itt van a többi jelentéstevő. Jó lenne egy kicsit gyorsan lezárni ezt a témát, ugye mindenki napról napra követte az eseményeket. Ami az előző ülésünket illeti, ahhoz képest tudnunk kell, hogy elnök, Schulz elnök úrral egy kontaktcsoport tartotta a kapcsolatot, megosztottuk az információkat a felkészülés során, és ennek következtében sikerült előkészítenünk a következő lépéseket itt a parlamentben, és én Dublinban látogattam az év, a hét elején a, az Európai Uniós Nemzeti Parlamentek költségvetési bizottságainak elnökei találkoztak ott, és találkoztam Gilmore miniszterelnök helyettessel, aki az ír elnökség alatt a, aki egyébként külügyminiszter és az általános ügyek tanácsának elnöke lesz az irányokség alatt, és ő a tárgyaló partnerünk az MFF-fel kapcsolatban. Az előző héten Van Rompuy elnök úrral négy szem közt hosszú megbeszélést folytattunk, és rendkívül részletes mód, részletes beszámolót adott az Európai Tanácsi Ülésről, és elmagyarázta azt is, hogy, hogy mer, milyen formában merült föl ez a politikai probléma. A, ki, a tanács, a miniszter tanácsa és a, az Európai Tanács két fő tárgyalója felé igyekeztem e, e, hangsúlyozni azt, amit már az első nap óta ismételgetünk, de amit még nem sikerült meghallaniuk, vagy legalább nem értették, vagy nem fogták fel, e, hogy a Lisszaboni szerződés van ugye már életben, és ez a szerződés az MFF felfogadását nem változtatta meg, sajnos ugyanaz a folyamat érvényes, az Európai Tanács egyhangúsággal dönt, és ezt a döntést az Európai Parlament vagy elfogadja, vagy elutasítja egy összességében, többséggel, de nem tud ezen változtatni. De a Lisszaboni az Európai Parlamentnek hatalmas jogköröket adott, amelyeket megoszt a parlament a miniszterek tanácsával, ez egy döntés keretén belül, legislatív területeken, szinte minden legislatív területen, legalábbis ami a költségvetést illeti, pénzügyi dolgokat illeti, és általában a költségvetés ben, az MFF-ben. Ezt a rendkívül fontos jogi módosítást nem vette figyelembe a tanács, és úgy jártak el, mint mindig előtte. Ami a nagy kiadási fejezeteket illeti, ezeket meghatározták, ez logikus, de olyan szintű részletekbe mentek ezeknek a kiadásoknak a tervezésével kapcsolatban, és ezeknek az elosztásával kapcsolatban költségvetési sorokra, fejezetekre, eh, költségvetési sorokra, illetve egyes esetekben közvetetten vagy közvetlenül akár országokra való elosztásban is olyan eh, részletekbe mentek, amelyeknek megfelelően az Európai Tanács előre állást eh, foglal olyan témákban, szövegekben, döntésekben, határozatokban, amelyek százszerzelékben együtt döntés alá tartoznak, és ez probléma. És most aztán hirtelen az előző tárgyaláshoz képest két konfliktus vonal van az Európai Tanács és a Parlament között egy politikai konfliktus vonal a költségvetés szintjével kapcsolatban, ez mindig is létezett, sose értettünk egyet, de most már ez nagyon súlyos konfliktus, mert első alkalomban mal csökkenteni kívánják a költségvetést. Eddig azon vitatkoztunk, hogy mennyivel növeljük, most már ők csökkenteni akarják. Ez egy klasszikus politikai költségvetési konfliktus. Ehhez jön még egy intézményi konfliktus. Ma délelőtt részt vettem a Nemzeti Parlamentek parlamenti bizottságain tartott, tartott ülésen Léne úr volt ott, illetve az Európai Parlamenti Bizottságok elnökeivel tartott ülésen vettem részt. Léna elnök úr volt ott, és az AFKO elnökével is egyeztettünk, és ő azt mondta, hogy a február 8-án az Európai Tanácsot egy, gyakorlatilag egy pucsot előkészítő határozat hagyta el. Tehát ezek a következtetések egyenlőek egy, egy, egy pucsal. Költségvetési szempontból Nyilván, persze, joga van a plafonokat meghatározni a tanácsnak, de onnantól kezdve, hogy a e, plafonok csökkennek, és olyan szinten alacsonyak, hogy gyakorlatilag évről évre a reális e, összegen e, reális összegen számolt költségvetés egyre kisebb, és ezt nem lehet teljesíteni a feladatainkat vagy emelni kell a költségvetést a plafon emelésével. Tehát gyakorlatilag a mi hatáskörünk zéró. Most már. Az Európai Tanács által javasolt 2014-es plafon van egy, persze van egy globális plafon, mind a előirányzatokra, mind a kifizetésekre, de van ennek egy éves, évre lebontott változata is. E, tehát a jövő évi nak a 12 milliárddal elmarad a jövő évi előirányzat a 2013-ashoz képest, ami pedig a kifizetéseket illeti 10 milliárddal elmarad a 2013-as mögött. Tehát gyakorlatilag 10 milliárddal csökken a költségvetés 2014-ben, és így így, így, így kívánja végrehajtani. csak néhány hónapja a nagy pompával és csinadatrával bejelentett növekedési paktumot. Nos, tehát az Európai Parlament költségvetési hatásköreit teljes mértékben figyelemen kívül hagyják, illetve jogilag is ez egy pucsnak számít, hiszen Az Európai Tanács határozatai következtetéseiben szerepe, szereplő dolgok látszik, hogy ezeknek kétharmada az együttdöntésbe, döntésbe tartozik. A ciprusi elnökségnek benyújtottuk ezt a, ezt a jogi elemzést, és aláhúztuk azokat a dolgokat benne, amelyek az együtt döntésbe tartoznak a negotiating box ról szóló dokumentumban, most pedig az tanács következtetésével ugyanezt csináltuk, tehát kiszedtük belőle azokat a témákat, amelyek együtt döntésbe tartoznak. Nos, tehát az Európai Tanács egyszerűen ránk akarja oktrojálni az akaratát, Ez az elemzés, ezt az elemzést itt már tízszer elvégeztük itt az európai, itt a, itt a költségvetési szakbizottságban, ezt átbeszéltük nem tudom hányszor, mindenféle szinten, Schulz elnök úr is Említette ezt Van Rampoynak, illetve az Európai Tanács, illetve a, a elnökségeknek. Most már itt az ideje, hogy, hogy komolyan vegyenek bennünket, és most az Európai Tanács úgy tűnik, hogy várja, hogy az Európai Parlament a következtetéseit levonja ebből. Erről beszéltünk a kontaktcsoporttal. A parlament részéről megszervezzük a tárgyalást a két sinen, két sinen folyik a tárgyalás. Egyrészt a költségvetési e, tárgyalás, másik oldalon pedig a legislatív e, sín. Ami a legislatív sínt illeti, az Európai Tanács elnökének és a Gilmore, és Gilmore elnök úrnak is bemutattam, hogy mik az álláspontunk, mi az álláspontunk. Erről nem beszéltek az Európai Tanácsban. Én arra bátorítottam a kollégáimat, hogy ne ö, fogják vissza magukat, hanem a hatáskörükkel éljenek. Onnantól kezdve azonban, ami a leg inkább költséges politikákat illeti, strukturális alapok, mezőgazdaság, kutatás, közlekedés. A bizottságok ugye a módosítási a módosítási jogukkal élni fognak, és ezt megteszik. Vannak bizonyos százalékok, amelyek változni fognak, vannak bizonyos feltételek, azzal kapcsolatban, hogy kik lehetnek a kedvezményezettjei bizonyos programoknak, ez is változni fog, illetve emellett úgy tűnik, persze ez nem tőlünk függ, hanem a jogi bizottságtól, de úgy tűnik, hogy a parlament feladata lesz azt ellenőrizni, hogy azokat az összegeket, amelyeket egyes régióknak vagy országoknak számnak, szánnak, ezeket is lehetőleg objektívebb kritériumok alapján osszák el. A nemzeti jogszabályalkotásban a hagyomány a következő, hogyha egy politika egy bizonyos segélyt kap, vagy támogatást kap legyen ez egy önkormányzatról, egy szociális projektről, vagy egy gazdasági projektről, ehhez jogalap kell olni, gazdasági, szociális érdekkel, vagy valami sürgőségre hivatkozni, Viszmajorra, vagy akármire, tehát meg kell indokolni azt, hogy milyen jogalapon kap pénzt ez az gazdasági vagy szociális egység. Persze javasoltak a legtöbb ö, ö, posztra ilyen kritériumokat, de vannak, van egy listánk, a, a titkárság készített egy listát, az ajándéklistát, két tucat olyan poszt van, amelyek bizonyos összeggel vannak ellátva, és ezeket az összegeket egy ilyen vagy olyan alapból ilyen vagy olyan ország vagy régió kapja, nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy pontosan ki, nem tudjuk, hogy mire fogják használni ezt a pénzt. Tudjuk, hogy miért csinálták, persze, hát mindig is ezt csinálták. Most a Lucemoni szerződéssel minden demokratikussá, megindokolhatóvá, átláthatóvá kell, hogy váljon, és az adófizetők előtt, vagy velük szemben elszámoltathatóak vagyunk. És elengedhetetlen, hogy ezek a tárgyalások olyan eredményre jussanak, jussanak vagy vezessenek, amelyeket meg lehet magyarázni, amelyeket meg lehet indokolni. Ugye a jövő évben választások lesznek, és ott legkésőbb ott felteszik nekünk a kérdést, hogy miért született ez meg ez a döntés, és hát engem bonyol, engem, engem bosszant, aztán nem tudom ezeket megmagyarázni. Nem mondhatom azt, hogy hát láttam az eredményt, én se értem, hogy miért ez lett az eredmény. Ez azért mégsem elfogadható. Egy olyan rendszer részei vagyunk, amely korábban kifejezetten mm, kormányközi rendszer volt, és szépen lassan lép át a közösségi rendszerre. És a Lisszaboni szerződés egy határozott lépést tett ebben a, az irányban, és most már szinte, szinte teljesen demokratikus e, e, elméletben, tehát lehető legdemokratikusabb, átláthatóbb, felelős rendszert alakította ki. Nos, tehát ezt a két sínű tárgyalást készítjük elő, nyilván a tanács is készül erre. Ami az ütemtervet illeti, még két ismeretlen tényező van ebben a bonyolult helyzetben. Először is az ütemterv. Ami a parlamentet illeti, állásfoglalást fogadunk el a határozat az Európai Bizottság következtetéseiről. A márciusi plenárison, március 13-a. A, a, a, jelentéstevők, frakciók dolgoznak ezen, készítik elő, stb. stb. Jövő héten nyújtjuk be a tervezetet a jelentéstevőknek vagy nyújtják be a jelentéstevők a tervezetet. Schulz elnök úr célja, ahogy ezt a kontaktcsoportban elmagyarázta nekünk, mint ahogy ma is Dublinban a miniszterelnöknek, ír miniszterelnöknek és Barózónak elmagyarázza, a következő. Úgy szeretnénk eljárni, hogy március 13-a estéjétől az Európai Parlament készen álljon a tárgyalásra. A parlament nem eh, ért egyet, eh, vagy nem elégedett a következtetésekkel, majd meglátjuk, hogy 13-án az állásfoglásban ez hogy fogalmazza meg, de 2013. március 13-ától készek vagyunk a tárgyalásra. A tanács eh, részéről hát más a helyzet, azért kicsit, kicsit, kicsit viccesebb a helyzet, mert ők nincsenek kész a tárgyalásra. Ami az, az általános ügyek mm, általános ügyeket, tanácsát illeti, ők felelnek a büdzsé, a költségvetésért és a regionális politikáért, aztán utána a többi illetékes tanácsok a szakpolitikákért. Az általános keretet ugye tehát az általános ügyek tanácsa dolgozza ki. A jövő héten hétfőn ülnek össze, de ez nincs a napi rendjükön nem, nem, nem készek ennek a témának a megtárgyalására. Tehát az áprilisi tanács lesz az, amely elfogadja a tárgyalási mandátumot Gilmor úr részére. És ez április 22-e. Ez majdnem két hónap. Mi akár előbb is elkezdhetjük a tárgyalást. Na, de hát itt a kérdés, hogy az ütemterv hogy fog kinézni. A másik dolog, hát persze lehet, hogy Schulz úr majd, az elnök úr majd több információval tér haza Dublin, Dublinból. Én most csak azt tudom elmondani, hogy most jelenleg mit tudunk. A második ismeretlen tényező, kinek a feladata és milyen formában jogi nyelvre lefordítani a tanács politikai következtetéseit ami a legislatív elemeket illeti. Mondhatjuk azt, egyrészt, hogy az Európai Bizottsági a kezdeményezés, kezdeményezés joga az ő feladata, hogy ezeket a témákat jogi nyelvre fordítsa, javaslatok formájába, ezekben a szakpolitikákban, vagy valamilyen más jogi formában határozza meg. De, hogyha ez a helyzet, akkor az azt jelenti, hogy az Európai Bizottság saját térfelére veszi át a labdát, és, az, és, és ő átveszi azt, amit a tanács, átveszi azt, azokat a javaslatokat, amelyeket a tanács fogalmazott meg a következtetésében. Hát ez az ő döntése, én egyszerűen csak fölteszem a kérdéseket. Én nem magam sem vagyok biztos benne, hogy ez helyes következtetés. Vagy pedig azt mondjuk, hogy mivel az Európai Tanács eh, fogalmazta meg a következtetéseit, ezért az Európai Tanács jogászainak a feladata a jogi nyelvre fordítás, amely aztán kezdeményezés, amely aztán alapját képezi a tanács részéről a tárgyalásoknak. És aztán ezután egy új javaslatot lehet kidolgozni, attól függően, hogy a miniszterek tanácsai milyen javaslatokat nyújtanak be. Ezzel a dologgal ma délelőtt nem foglalkoztunk. Tegnap Barózó elnök úrral beszéltünk, tegnap erről nem beszélt, beszéltünk, de nem erről, és ma sem erről. Nos, tehát ki mit csinál? Ez itt a kérdés, és mi a következő lépés? Nos, minden esetre nem tudunk gyorsabban táncolni, mint ahogy a talpunk alá húzzák. Ez tehát a legutóbbi információs szituáció. Kérdezem, hogy a jelentés tevők szeretnének-e hozzászólni, mielőtt megadom a szót azoknak, akik egyébként kértek szót. Iváló. Uh, uh, uh, very brief, uh, Mr. Chair, because... Nagyon rövid leszek, elnök úr ugyanis úgy gondolom, ön nagyon jól bemutatta a helyzetet, és volna egy megjegyzésem, utána meg sietek, mert el kell érnem a repülőmet. Bőge úrral már dolgozunk egy, dolgozunk az állásfoglalási szövegen, és ma délután remélhetőleg sikerül majd véglegesíteni azt de nagyon világosan kell látni azt, hogy ezzel az állásfoglalással megadjuk a tárgyalási mandátumot, és nagyon világos mandátumot kell megfogalmaznunk. Nem döntjük el egyelőre, hogy tetszik-e nekünk a tanács következtetése, avagy sem. Ezt majd akkor kell megfontolnunk, hogyha, a tárgyal, hogyha tudjuk, hogy a tárgyalások sikeresek-e, vagy sem. Tehát ez az állásfoglalás elsősorban arról szól, hogy legyen egy mandátum, hiszen a jelenlegi konklúziók vagy következtetések jelenlegi formájukban további tárgyalás híján nem fogadhatók el. Tehát most egyelőre nem döntünk arról, hogy igen vagy nem, mert a különböző frakcióktól azt hallom, hogy most döntünk arról, mi történjen. Nem, nem most döntünk erről, másról döntünk. Hogyha komolyan akarjuk venni a tárgyalásokat a tanácssal, akkor most meg kell határoznunk a mandátumot megfelelően, mondván, hogy a tárgyalások nélkül nem lehet majd megállapodásra jutni. Fontos ez a pontosítás, igen. Jogi szempontból, ha az MFF-ről beszélünk, akkor elmondható az, hogy van három szöveg, az egyikkel kapcsolatban csak konzultatív jogunk van, ez a saját források kérdése. A két fontos szöveg az MFF táblázata, a számadatokkal, évekre, kategóriákkal bemondva, illetve ennek a használati utasítása tehát az MFF-fel kapcsolatos kérdések, flexibilitás, midterm review, politikai beegyezés, politikai vélemény a finanszírozásról, stb. Ezen két szöveg esetében kicsit eltérő a, az eljárás, tehát gyakorlatban, gyakorlatban mégiscsak blogban szavazunk mellette vagy ellene. Ahogy Ivajló mondja, erre a szavazásra csak az eljárás végén kerülhet sor, amikor a tartalomról már egyeztettünk, tárgyaltunk. A jelentéstevő egy jogalkotási tervezetet dolgoz ki. Ez a tárgyalási mandátumunk, és ez válasz az Európai Tanácsra, mi szerint a következtetésekben következtetésükben olyas valami, mi olvasható, amit egyrészt nem tudunk elfogadni, másrészt vannak olyan dolgok is, amit el tudunk fogadni. Erről a, a szavazás tehát nem a parlament végleges válasza, és nem az a célja ennek, hogy hogy lezárjuk a tárgyalásokat, hanem éppen ellenkezőleg, hogy ennek a folyamán, vagy ennek ezen keresztül nyílnak meg a tárgyalások. Jövő héten a frakciók még erről egyeztetnek, és aztán ugye következik a Strasburgi hét. De akinek van már tapasztalata tárgyalásban, tudja, hogy eh, ez egy nagyon kifinomult művészet, és hosszú távú folyamatról van szó nagy lélegzetvételű dolog ez. A sajtó azt a benyomást kelti, vagy azt a képzetet kelti, hogy február 8-án minden lezárult, avagy február 9-én, mert akkor megegyezett a tanács, csoda történt, stb. stb. így harangozta be mindezt a sajtó. Aztán több frakció vezető sajtónyilatkozatot tett, és sajtó hirtelen rájött arra, hogy létezik az Európai Parlament is, és ratifikálnia kell az Európai Parlamentnek mindezt. És rájöttek arra is, hogy elképzelhető, hogy az Európai Parlament mindezt visszadobja. Korábban azt gondolták, hogy majd két hét múlva az Európai Parlament erre rábólint, és lezárdódik a dolog. Ne, ez nem így van. Időbe telik ez, az ír elnökség ütemterve alapján csak júniusban lenne meg a végeredmény, vagy akar, akár júliusban Litván elnökség alatt. Tehát a sajtónak föl kell fognia, hogy hosszú tárgyalásról van szó, de nekünk is föl kell fognunk ezt, illetve meg kell szervezni ezt a hosszas tárgyalás, lesznek majd feszült pillanatok, elképzelhető az is, hogy egy-egy ponton majd megszakítjuk a kapcsolatot, vagy gondolkodunk, gondolkodási időszak is lehet. Igazi dramaturgiája van ennek. Néhány nap múlva magunk is belekerülünk ebbe. Ez minden évben. Így van, a költségvetéssel kapcsolatban. Általában az éves költségvetéssel kapcsolatban ez egy-két nap, éjszaka alatt zajlik le, most viszont hosszú távon fog ez megtörténni. Dominik Riké következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne egy kérdésem. És aztán lenne egy megjegyzésem. A kérdésem a következő. Van itt egy bizonyos vonal. Egyrészt, ami az MFF-ből adódik, és a között, ami a jogi alap. És ezen vonal fölött azt lévő számokra azt mondhatnánk, hogy ez az MFF ből adódik, ami alatta van, arra meg azt mondhatnánk, hogy ez a jogi alapból adódik. De a kérdés az, hogy milyen jogalap alapján dolgozunk. A a következő MFF jogi alapja alapján kezdték el a munkát a tanácsban. Ez a jogi alapon kívül vannak olyan összegek, amelyek egyrészt e fölött vannak, másrészt ez alatt vannak. A kérdésem az, hogy mi az, ami idézőjelben az MFF-be tartozik legális módon, és melyik az az összeg, amely, amely tulajdonképpen már visszaélés a tanács részéről. Én azt látom, hogy az MFF-ben meghatározták a, a fejezeteket, az 1A fejezetben van egy program, amelyhez hozzárendelnek egy számot, 29-30,2 milliárdról van szó, és aztán később ezt az összeget három részre osztják, és ezt közlekedésre, telekommunikációra és más területekre osztják szét. Most kérdezem én, melyik, melyik az a rész, amelyben a tanács teljes mértékben a saját hatásköreinek megfelelően járt el, és mely, melyik az a része, amelyben a, abból kell kiindulnunk, hogy a jogi alap visszaért, vagy nem megfelelő jogi alapot választott. És a megjegyzésem a következő. Az Európa, a, az Európai Bizottság átveheti-e az Európai Tanács következtetéseit az MFF alapján. Ez szerintem nem lehetséges, mert hogyha megteszi, akkor ezzel már 2014-re az MFF alapján javasol költségvetést. Jensen asszony biztosan érdekli ez a kérdés hogyha a 2014-es költségvetés tervezetet szeretne e, az, e, az Európai Bizottság javasolni az MFF alapjára, ezt nem teheti meg, ez a parlament egyetértésére van szükség. Én azt gondolom, hogy nem igazán lehet, ugyanolyan kevésbé lehet költségvetést ez alapján benyújtani, mint amennyire lehet a jogi alapot módosítani. Én leginkább azt szeretném tudni, hogy melyik az a, hol, melyik az a szint, amelyikig az MFF tart, és honnan kezdődik a jogi alap. Persze majd később a különböző tanácsi formációkban, a közlekedésben és más formációkban felmerül majd a kérdés, hogy mi az, mi az az összeg, amiből kiindulhatnak legális módon, és a parlamentnek ezt mind nem kell elfogadnia. Mi, melyik az az alap tehát, amely, vagy melyik az a szint, amelyet a tanács nem léphet túl? Ezt nagyon fontos lenne tudni deux remarques euh, extrêmement fines. Nos, két megjegyzésem lenne. Diki, úrnak mondom, Dominik. Először is a második megjegyzés. Azt hiszem, hogy pontos az elemzés. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság ezt tényleg nem teheti meg, ahogy te is mondtad, és ahogy én is megerősíthetem ezt, mert a Barózóval erről egyeztettünk tegnap. Az Európai Bizottság nem tudja, hogy melyik jogalapon készíti elő a 2014-es költségvetési tervet. Ahol Meyer eh, kollégának és Jensen asszonynak, és azt mondtam, hogy nem tudják, hogy nem tudjuk, hogy május 1 milyen jogalapon, vagy milyen anyag alapján tudják benyújtani a saját anyagukat. Egyelőre sem az eredeti javaslatok alapján nem tudja a költségvetési tervet benyújtani, sem a parlamenttel szemben sem, mert várja azt, hogy a parlament mit mond az Európai Tanács javaslatára, de a parlament még erről nem nyilatkozott hivatalosan. Nos, hogyha április 22 22-én kezdődhetnek meg a tárgyalások, akkor ez eléggé kis rövid idő lesz. Kicsit rövid idő lesz. Ami az első kérdést illeti, először is az Európai Parlamentnek értelmeznie kell a helyzetet. Saját hatáskörben. Az érintett szakbizottságokkal kell ezt a kontaktcsoportban ezt a kérdést kezelni. Mit kíván a parlament? Ugye szerepelnek fejezetenként összegek, amelyek szerepelnek a, a tanácsi következtetésekben. Ami az elosztási részleteket illeti, az Európai Bizottságnak kellene az első javaslatot megtennie. Azonban az Európai Bizottság ugyanolyan nehéz helyzetben van. Mm, miért nyújtana be új részletes javaslatokat az Európai Bizottsági számok, tanácsi számok alapján? Mi magunk, a parlament és a, főleg a Költségvetési Szakbizottság egy pillanatban azt kell, hogy mondja, hogy jó, elfogadjuk ezt az összeget, de hogyan osztjuk el? Például a parlament szerintem legitim módon ö, ö, járhatna el, és szerintem a tanács ezt elfogadhatná, hogyha a parlament azt mondja, hogy a Connecting Europe Facility esetében nagyon sok megnyírbálásra került sor a telekommunikáció esetében, és egy milliárd helyett, ahelyett, hogy elosztanánk az eredeti összeget tízzel, azt mondanám, hogy inkább a felére osszák, vagy csökkentsék. Azt hiszem, hogy ez nem lenne kat- nem lenne a kategorikus elutasítás tárgya a tanács részéről, de hát ezt egy kicsit kockázatos. Nekünk magunk itt belül, parlamenten belül meg kell egyeznünk, mielőtt a lépéseket tehetünk. Majd egy bizonyos pillanatban, amikor többet tudunk az összegekről, akkor kell majd egyeztetnünk. Na most elképzelhető-e az a helyzet, amelyben az MFF tárgyalások nagyon sokáig tartanak, a, a, a jogi alapról viszont csak kerül megegyezni, egyetérteni. Az MFF-et tehát meghatározzák bizonyos fejezetekre bontva, a jogi alapot meg jogi alapban közben meg nem tudnak esetleg megállapodni egy olyan MFF-re, amelyben viszont már sikerült megegyezni. Tehát itt egy valódi probléma merülhet fel. A probléma az az, hogy hol melyik az a szint, amely, amelyig el lehet ezt fogadni, hogy el tudják kezdeni a munkájukat a különböző munkacsoportokba. Elnök, teljesen igazad van. Az az a valódi probléma merül fel, hogy hogy az Európai Tanács teljesen más javaslatokat nyújtott be, mint az Európai Bizottság. Például a vidékfejlesztést, ha megnézzük. Ami pedig a többit illeti, meglátjuk, hogy hogy sikerül előrelépni. Például a mezőgazdaság egy nagyon fontos költségvetési tétel, de a tanács késlekedése miatt minden, ami a ki, közvetlen kifizetéseket illeti, ez a legtöbb, legnagyobb részét teszi ki a mezőgazdasági költségvetésnek, erről csak 2015-ben tudunk szavazni. De kevés ilyen eset van. A többi esetben attól függően, hogy a legislatív költségvetési tárgyalások hogyan haladnak el. Még a lezárás előtt meg lehet állapodni, és egyébként pedig a legislatív részt egy minimális összeggel le lehet zárni, és aztán később egy kiegészítést lehet elfogadni. Később. Ez nem olyan bonyolult. Minden esetre, de összességében nagyon bonyolult ez az egészet menedzselni. A lényeg az, hogy párhuzamos tárgyalásokat kell folytatnunk, a legislatív és költségvetési tárgyalásokat, de vannak olyanok, akik gyorsabban haladnak, mint mások. Nem szabad megengedni, hogy a, la, a, a lassú sín visszatartsa a gyorsabb tárgyalásokat. Tehát a 2014-es programokkal kapcsolatban el kell kezdeni a tárgyalásokat a programoknak meg kell kezdődniük 2014. január 1-ével kezdve. Most az, hogy ez 51,5 milliárd, vagy 52 milliárd, egy provizórikus számot oda kell írni, és majd kiegészítést kell elfogadni. Most egyelőre február közepén nem igazán látjuk azt, hogy mi lesz a végeredmény, de persze nem szabad megakadályozni azt sem, hogy, hogy megállapodjanak azok, akik meg tudnak állapodni, mert, mert ilyen jogi problémákon fennakadunk. Tehát ez, ezen a módon kell ügyesen, ügyesen irányítani a tárgyalásokat. Nos, Dominik Rikének mondom, hogy nekünk magunknak az Európai Parlamenten belül meg kell majd állapodnunk az elosztásról. Alf Alfonszi úr. Köszönöm szépen. Hadd mondjam el azt, hogy frakciónk nagyon nagyon nagyra értékelte, hogy a parlament milyen eljárást követett, illetve úgy gondolt, láttuk, hogy Martin Schulz fellépése is méltó volt az Európai Parlament nevére, és reméljük, hogy folytatódni fog ez a fajta eljárás. Szeretnénk elkerülni azt, hogy az Európai Parlament olyan benyomást keltsen, mint aki az első mint aki az első veszedelemre megadja magát, és mindenképpen valahova helyeznünk kell magunkat a tanács véleményhez képest. Tehát, ha valamilyen véleményt kell képviselnünk, szívesen haladunk együtt a többiekkel, bizonyos dolgokat el tudunk fogadni, le tud fogadni Litvánia, Szlovénia, Franciaország, vagy az Egyesült Királyság, de úgy gondoljuk, hogy teljes, teljes Európai Unió számára ez nem elfogadható. Tehát az a lényeg, hogy Európa, Európa számára mi elfogadható, nem hogy az egyes országok számára mi elfogadható. Ami a tárgyalások tartalmát illeti, három dologról szeretnék beszélni, a konvergencia, a flexibilitás és a félidős felülvizsgálás. vajon hogyan lesz felülvizsgálat, hogyan, félidős felülvizsgálat, hogyan lesz flexibilitás, hogyha ilyen nagy az eltérés a a, a bevételek és a kiadások között, illetve a kötelezettségvállalások és és a kifizetések között. Számunkra a, kérdés, a legfőbb kérdés az az, hogy a kötelezettségvállalások és a fejlesztések hogyan közelíthetnek egymáshoz. Természetesen a saját források kérdésén is elgondolkozunk. A frakciók, azt szeretné, hogy a dokumentum mindenképpen szóljon arról is, hogy a parlamentnek milyen prioritásai vannak. Tehát a dokumentumban, illetve a tárgyalási mandátumban az 1A fejezetről fejezetet mindenképpen meg kell növelni, a négyest, illetve a fejlesztési kérdéseket is, hiszen erről van itt leginkább szó, az, az, az európai építmény, az integráció lényegét ez eh, adja Európa a közvéleménye ezekről a kérdésekről, beszél például az Erasmusról és másokról, hogyha 24%-kal csökkentjük ezeknek a programoknak a támogatását, akkor az azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, hogy az európai integrációt csökkentsük, ennek a szintjét csökkentsük, tehát a parlament ezt támogatná. Úgy véljük, hogy a tárgyalási mandátum ezen három fejezet esetében belül növekedés kérjen. Egy A fejezet, négyes, A Lisszaboni szerződésben ugye a politikáról is van szó, nincs annak semmi értelme, hogyha ezzel kapcsolatban megnövelnénk, vagy hirtelen lecsökkentenénk a kiadásokat, és aztán az első évben rögtön magunk alatt magunk alatt vágnánk a fák azt hiszem, hogy igazán a külső, a külső szemlélők sem gondoltak ebbe bele, hogyha nem teszünk eleget ezen, e, ezen elvárásnak, akkor nagyon komoly gondok lesznek. Elnök, hát ezt nagyon jól megfogalmazta a kolléga. Remélem, hogy a frakcióm is hasonlóképpen áll, áll majd helyt. európai csúcs előtt Barroso úrnak egy elég jó mondata volt. Azt mondta, hogy az a gond az egy, az a gond az egy A fejezettel, hogy a ö, tanács tárgyaló körül nincsen nincsen választókörzet, vagy nincsenek választópolgárok. Ezek leginkább az Európai Parlamentre jellemzőek. George. Very, very, uh... Köszönöm, elnök úr. Nagyon, nagyon rövid leszek. Eljárásbeli kérdést szeretnék felvetni, hiszen nagyon fontos kérdés, hogy hogyan döntünk az MFF-ről. A média széles körön beszámolt róla az Egyesült Királyságban és biztosan más európai országokban is, hogy a parlament megfontolhatja a titkos szavazás eljárását, amikor dönt arról, hogy az MFF-et végül elfogadja vagy elutasítja. Úgy gondolom, hogyha így járnánk el, akkor ez nagyon káros lenne a parlamentre nézve. Nem tudom, honnan ered az ötlet egyébként, vagy hogy honnan szimatolták ezt ki az újságírók, de Mindenképpen el kell mondanom, hogy a mi frakciónk tegnap világosan kifejezésre jutatta azon véleményét, hogy mi nem szeretnénk ezt az eljárást alkalmazni. Egy olyan szavazásnál, amely talán a legfontosabb egy, szavazások egyike a parlamentben, nevezetesen a következő hét év költségvetéséről szóló döntés. Érdekelne, hogy az itteni többség is ellenezné ezt e ezt az eljárást, és ha igen, akkor ezt világosra kell tennünk, hiszen e, úgy gondolom mindenképpen átláthatóan kell lebonyolítanunk az egyik e, legfontosabb szavazásunkat e, annak érdekében, hogy az elkövetkezendő két-három hónap során egy jobb költségvetés ö, sikerüljön összehozni. Demokrat. A baloldali liberális fülemmel és a jobboldali demokrata fülemmel is meghallgattam George-ot. George-nak nyilvánvalóan igaza van. Az is igaz, hogy megpróbálok megszerezni, elérni azt a tanács, illetve a bizottság részéről, és ezt meg is fogjuk, el is fogjuk érni, hogy teljes mértékben átlátható legyen a számadatok természete. Tehát tudnunk kell, hogy pontosan miről, mennyiről van szó. De hogyha ha, ne, ha tőlük azt várjuk el, hogy teljes mértékben eh, átláthatók legyenek, akkor nekünk is ez a kötelességünk. Ki merne úgy a szavazók elé állni, hogyha ezt nem tesszük meg? Szavazanak rám, én felelősségteljes ember vagyok. Ezt is ezt tettem a parlamenti mandátumom alatt, és ez a mandátum illetve ez a szavazás fog arról, eldönt, fog arról dönteni, hogy hogy fog kinézni az elkövetkezendő 7 év költségvetése. De hát nem mondom meg, hogy hogy szavaztam a szavazás alkalmával. Hát az emberekkel így nem állhatunk, hogy majd a memoárjaimban ezt megírom. Tehát muszáj felelősség teljesen viselkednünk, azt hiszem, hogy nem szabad csupán a image-re odafigyelnünk, nem szabad olyan ö, fegyvert használni, amely, amely ö, kétélű lehet. Aztán szeretném még azt elmondani, hogy elküldöm majd önöknek a levélváltásom másolatát Barroso és Van elnök úrral. Már korábban is említettem, hogy a 27 fejezetről szóló beszámolók, tehát ami történt az Európai Tanácson, az, az arról szóló beszámolók eléggé lelkesek voltak. A miniszterelnökök otthon mindezt úgy adták elő, hogy persze csökkent az európai költségvetés, de ez győzelem az ország számára, az adott tagállam számára, de ennél még az is meglepőbb, hogy számadatokat is idéztek a miniszterelnökök. Tegnap vagy tegnap előtt azt mondtam a tanácselnökének, hogy hogy, egy, hogy egyetértek mindazzal, amit otthon elmondtak a miniszterelnökök, mert ha ezt a mind a 27 kommentárt összeadom, akkor rég túlmegyek az ezer milliárdon, nem tudom, hogy ezt ki fogja finanszírozni, bizonyára az adófizető, de mindegy. Tehát van itt valami furcsaság, de természetesen nem vonom kétségbe a miniszterelnökük jó hiszeműségét, illetve a információjuk alaposságát esetleg valami olyas, olyasféle tájékoztatásról vagy információról van szó, amit mi nem kaptunk meg. A bizottság elnöke azt mondja, hogy ezeket a, ezek a számadataim nekem nincsenek meg, talán tárgyaljon a tanács elnökével, a tanács körülbelül ugyanezt mondja, hogy ők neki, ő nekik nincs tudomásuk ezekről a számokról, számadatokról, a bizottsághoz kell fordulni. Hát nekünk mindenképpen számadatokra van szükség, mert ezek nélkül nem tudunk dolgozni. Konkrétan országra, kategóriára, szakpolitikára lebontva milyen számadatokról beszélhetünk. George? A parlament mindenképpen fedhetetlen lesz átláthatóság szempontjából. Alda következik. Obrigada, Presidente. Eu gostava de fazer um comentário exatamente... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretem volna hozzászólni ehhez a ponthoz, az összes többi dolgot, amit el szerettem volna mondani, elmondták már mások. Természetesen a csúcs eredménye botrányos volt. Olyan időket élünk, amikor több Európára van szükség, és nagyobb költségvetésre. A tanács pedig mindenhol csak lefarag a pénzből. De nem is erről akartam beszélni. Elsősorban arra a kérdést akartam összpontosítani, amelyet az imént vetett fel az elnök úr. Mégpedig, hogy nem férünk hozzá a számokhoz. A csúcs utáni napon valóban az összes állam és kormányfő úgy tért haza, saját fővárosába, hogy azt mondta, hogy hatalmas győzelmet aratott a hazája számára. Hát hogyha ilyen sok-sok győzelmet aratott mindenki, akkor felvetődik a kérdés, hogy mi lesz ennek az egésznek a végeredménye. Hiszen úgy tűnik, hogy az állam és kormányfők mind-mind úgy gondolják, hogy győztesként kerültek ki a csúcsból, Mindenki nagyon boldog, és egyhangúan elfogadták a javaslatot. Én igen, csak aggódom, hiszen hogy lehet az, hogy sem a bizottság, sem a tanács nem szolgáltatja a parlamentnek azokat az adatokat, amelyek segítségével a növekedés motorjaként értelmezhetnénk ezt a költségvetést. Az átláthatóság és a szerződések alapján úgy gondolom, hihetetlen, hogy a parlament nem fér hozzá a számokhoz. Elfogadhatatlan, hogy ne, nekünk nincs hozzáférésünk ezekhez a számadatokhoz, és azt hiszem, Mindenképpen helyes volt elküldeni Lamaszúr úr levelét. Botrányos és egyben szomorú is a helyzet, hiszen a parlamentnek joga van ahhoz, hogy tájékoztassák megfelelően. A parlament társjogalkotó a költségvetés tekintetében. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy hozzáférjünk ezekhez a pontos számokhoz. Ezt szerettem volna elmondani, mert úgy gondolom, a csúcs alkalmával nem a különböző állam és kormányfők találkozója történt meg, hanem gyakorlatilag kétoldalú megbeszélések zajlottak egymással párhuzamosan. Van Rompuy úr itt-ott elszórt egy-egy morzsát egyik-másik országnak, és ezért tűnik valójában úgy, hogy az összes tagállam nagyon boldog az eredménnyel, de végül is az e- eredmény az egész európai projektet veszélyezteti, és főként a szolidaritás pillérét, amely ugye ennek a projektnek az egyik alapja. Elnök úr, sajnálattal kell elmondanom, hogy ez idáig semmi újdonság nem hangzott el valójában. Kérném, hogy folytassuk a napi rendet. Holnap tízkor a saját körzete, választó körzetemben kell lennem, és még hat órát kell autóznom, hogy odajussak. Köszönöm. Vous concéderez que le sujet dont nous parlons n'est pas un sujet secondaire. Euh, ez azt jelenti, hogy ez a, ez a téma nem elég fontos. Kluge úr jön, és utána tényleg visszatérünk a napi rendszerhez. Das heißt, ich darf noch mal außerhalb der Tagesordnung reden. Ez azt jelenti, hogy még a napi renden kívül elmondhatom a gondolataimat? Köszönöm. Jó, hát nem csak vicceltem. A témához szólnék hozzá. Én amiatt aggódom, hogy például Németországban a médiában most az olvasható, hogy a csúcson született döntés kiváló kompromisszumos, hogy ezt mindenképpen támogatni kell. Az itteni vitánk azonban azt mutatja, és azt bizonyítja, hogy ez nincs így, és gondolom sok polgár egyet is értene velünk, hogyha tudna erről az egészről. A kérdés tehát valójában az, hogy hogyan tudjuk a polgárokat tájékoztatni arról, hogy valójában érdemben milyen döntés is született a csúcson? Ez nagyon összetett kérdés, ez biztosan így van, de fontosnak tartom, hogy elgondolkodjunk azon, hogy hogyan is bánunk a médiával e tekintetben. A második dolog, az MFF kapcsolattartó csoportban is többször elmondtam, hogyha összességében átfogóan beszélünk a költségvetési kérdésekről, akkor nem lenne érdemes még egyszer felvetni, hogy öt évre korlátozzuk az MFF az MFF-et, tehát gyakorlatilag az MFF egy-egy mandátumhoz, egy ö, jogalkotási időszakhoz fűződne. Ez demokratikus lenne, hiszen minden parlament középpont, központi jelentőségű joga, hogy ö, döntést hozzon a ö, költségvetésről, és a 7 éves MFF pedig azt jelenti, hogy a következő parlament nem dönthet egyáltalán a költségvetésről. Én úgy gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés, és érdemes lenne ezt megint csak felvetni a tanácsa az folytatott tárgyalásokon. Köszönöm. Köszönöm. Akkor megbeszéltük a tárgyalások jelenlegi állását, nagyon sok kérdőjel van még az ütemtervel kapcsolatban, a szervezéssel kapcsolatban, hogy hogyan fogjuk mindezt megszervezni. Most pedig térjünk rá a hetes napi pontra. A projekt kötvényekre irányuló kockázat megosztó eszköz feltétele és előjárása vonatkozik. Vonatkozóan a bizottság és a beruházási bank között létrejött együttműködési megállapodás közös bemutatása. Tehát a projekt kötvényekről lesz szó. Ha minden igaz, itt van a bizottság ECFIN igazgatóságának főigazgatói főigazgatója, illetve Nick Janet, az Európai Beruházási Bank The New Product című igazgatóságának igazgatója. Önök következnek, nem tudom, hogy ki kezd. Janet úr. Kérem gyorsan. Thank you very much indeed. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhatom önöknek, hogy hogyan is néz ki az együttműködési megállapodás az EBB és a bizottság között a kísérleti fázisban? Hoyer elnök úr egyébként felvette velem a kapcsolatot, és kérte, hogy mondjam el, hogy nagyon sajnálja, hogy nem lehet ma itt, mert sajnos megbetegedett. Megkért engem, hogy a nevében is kérjek elnézést önöktől, amiért ma nem tud eljönni. Azt hiszem, a szakbizottsági tagok mindannyian nagyon jól tudják, milyen logika áll a projektkötvényekre irányuló kezdeményezés hátterében. Az infrastruktúrákat finanszírozni kell Európában az elkövetkezendő programozási időszakban. Ezt is mindenki tudja, és világos az is, hogy a közpénzek ebben az időszakban csak nagyon korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A piac amely fő forrása volt a magánkézből finanszírozott infrastruktúra projekteknek az elmúlt időszakban, nem tudja már ellátni ezt a feladatát, ezt is mindannyian tudjuk, más megoldásokra van szükség, és az infrastruktúra piac tekintetében mindenki egyetért abban, hogy a tőkepiacok, a különböző tőkepiaci szereplők, a biztosítók és így tovább mind-mind a hosszú távú gazdasági infrastruktúrális növekedés letéteményesei. A sokszor indexelt cashflow-al rendelkező piaci folyamatok tudják gyakorlatilag ellátni azt a feladatot, amelyre szükség van, de hát mindannyian tudjuk, hogy jelen pillanatban ez nem működik, mégpedig azért nem, mert a Greenfield Investment Projects jelen pillanatban nem megfelelő kockázati profilt ad az említett szereplőknek. Tehát a mi feladatunk abban áll, hogy az infrastruktúrát vonzóbbá tegyük a tőkepiaci befektetők számára, és hogy lehetővé tegyük számukra, hogy azt a természetes szerepet töltsék be, amelyet betöltöttek már eddig is az infrastruktúra finanszírozásban. Tehát a projektkötvény kezdeményezés, vagy PBI szerepe, hogy a, a TEN-T, a TEN-E és a szélessávú kommunikáció területén ismét csak lehetővé tegye az által említett szereplők szerepvállalását az infrastruktúra képítésében. A, az Európai Beruházási Bank és a Bizottság már létező eszközökre alapozta ezt az új kockázat megosztó eszközt. Ma ugye a kísérleti fázisról beszélünk, illetve a kísérleti fázisra vonatkozó együttműködési megállapodásról. A kísérleti fázis lényege, hogy megnézzük, hogyan működik az egész, és hogy előkészítse a kezdeményezés szélesebb alkalmazását 2014 után. 230 millió eurót szántunk erre az Európai Unió költségvetéséből. Azonban nagyon nagy tőkátételi hatása lehet ennek a beruházásnak, akár 4,5 milliárd eurónyi infrastruktúrás beruházáshoz is vezethet ez az összeg. Ahhoz, hogy ez a tőke áttételi hatás eh, érvényesülni tudjon, eh, a PFLP megközelítésben állapodott meg a bank és a bizottság, ez a Portfolio First Loss Piece megközelítés. A bizottság hozzájárulása 230 millió eurónyi hozzájárulása, egy úgynevezett first loss piece-ként működik, egy olyan portfólió esetében, amely, amely támogatható projekteket tartalmaz, és amelyeket a bank határoz meg. Gyakorlatilag a kockázatmegosztás portfólió megközelítését ötvözzük azzal a tényel, hogy a bizottság hozzájárulása egy, mint ahogyan elmondtam, PFLP megközelítésen alapul. Ezáltal a bizottsági ö, hozzájárulás vagy támogatás sokszorosa ö, lehet végül ö, a végösszeg, tehát ez a tőke áttételi hatás. A beruházási bank egyfajta ö, hiteltámogatást nyújt majd a támogatható ö, projekteknek. A beruházási bank gyakorlatilag emellett egyfajta további biztosítékot is szolgáltat a beruházóknak. Ez azt jelenti lényegében, hogy a projektben résztvevő cégek, akik gyakorlatilag a hitelt felvevő szereplők, Végeredményben a tőkepiaci szereplők számára vonzó módon vonhatják be azokat. Végül, ami a kísérleti szakaszt illeti, múlt év novembere óta tart az, amikor is elő, aláírtuk az együttműködési megállapodást. A kísérleti szakaszban 5-10 projektet szeretnénk támogatni, természetesen olyan projektekre összpontosítunk, amelyek viszonylag előre haladott állapotban, tervezési szakaszban vannak, ugyanis nincs sok idő arra, hogy ezt a kísérleti szakaszt végrehajtsuk. Olyan projektekről van szó, amelyek Belgiumban, Németországban, az Egyesült Királyságban vannak készülőben, és ez nem egy kimerítő lista. És fontos hangsúlyozni azt is, hogy folyamatosan érkeznek az újabb és újabb projekt, projektek, amelyek ilyen támogatást szeretnének kapni. Nyilvánvalóan a kezdeményezés még gyerekcipőben jár, de már most levonhatjuk azt a következtetést, hogy elsősorban a hitelminősítő intézetek nagyon pozitívan reagáltak. A Dn néhány idézetet láthatnak a három fő hitelminősítő intézettől, a Moody's-től, a Standard Poor's-tól és a Fitch-től, mind-mind arra jutottak, hogy ez a finanszírozási technológia gyakorlatilag elérheti, vagy eredményezheti azt a fajta hitelminősítési javulást, amit mi megcéloztunk. Emellett világos, hogy a szereplőknek nyilván fontos kiigazításokat eszközölniük, de a pozitív jelzések, abba az irányba mutatnak, hogy mind a közbeszerzések esetében, mind pedig a magánbefektetők esetében viszonylag vonzó ez a kezdeményezés, hajlandóak a maguk részéről kigazításokat eszközölni, annak érdekében, hogy részt vehessenek a kezdeményezésben és részesülhessenek a támogatásból. Zárásképpen tehát a kísérleti szakasz folyamatban van, úgy gondolom sikeresen elindítottuk azt, a piaci szereplők tisztában vannak vele, odafigyelnek rá, felhívtuk a figyelmet erre a szakaszra. A három fő ágazatban sikerült letesztelnünk az eszköz hatékonyságát, pozitív visszajelzéseket kaptunk, főként a hitelminősítő intézetektől, hogy a hitelminősítések javulása valószínűleg elérhető lesz, ugyan, úgy, ahogyan azt terveztük. De az igazán fontos mérföldkő az első projekt elindítása jóváhagyása lesz, remélhetőleg ez év második felében. Ezáltal megmutathatjuk majd, bizonyíthatjuk majd azt, hogy nagyon is versenyképes módon ismét csak ösztönözni tudjuk a tőkepiacokat arra, hogy ismét beszálljanak az infrastruktúrális projektek finanszírozásába. Remélhetőleg ez a, egy megfelelő átmeneti időszakot vezet majd be, hogy eljussunk a projekt kötvények szélesebb alkalmazásáig. Eh, Köszönöm szépen. Én az együttműködési megállapodásról szeretnék beszélni, amelyet a beruházási bankkal írtunk alá, ezen eszköz végrehajtásáról. Az együttműködési megállapodás számos jogi, az összes szükséges jogi dokumentummal számol, megvan a jogi alap, megvan a, a pénzügyi tervezet, az új, amely 2014. január 1-től lép hatályba, de az együttműködési együttműködés, amelyet novemberben írtunk alá, már az új pénzügyi szabályzat cikkeire utal, tehát elébe mentünk a dolgoknak, és vannak az ágazat iránymutatások, amelyek azt határozzák meg, hogy milyen projekteket lehet kiválasztani, a projekt kötvények esetében melyek a lehetséges projektek. Ezt próbáltuk tehát elérni az együttműködésben. A pénzügyi a, pénzügyi szabályzat elemeit belevettük ebben. Azt hiszem, hogy a projekt kötvények kérdését, mint olyat ismerik már, hiszen önök itt a parlament, ami pedig a költségvetési menedzsmentet illeti. A két dolgot szeretünk volna elérni a kísérleti fázisban. A TNT büdzséből érkezik, a források nagyobb része, a TNE és az IKT büdzsé kicsit kisebb, tehát az IKT és a TEN energia költségvetések esetében 2013-ban lesz egy kifizetés, de a, mi a TEN-T költségvetést illeti annak érdekében, hogy ne legyen gond a költségvetési forrásokat, tehát hogy ne legyenek fel használt források, csak egy kis előzetes kifizetést teszünk, vagy tettünk, és aztán később, amikor már aláírták a projektet, akkor következik a többi kifizetés. Azt hiszem. Tehát azt próbáljuk elérni, hogy folyamatos legyen a költségvetés felhasználása. Minden egyes költségvetési sor esetében részeket fogalmazunk meg, így a költségvetési hatóság pontosan tudja, hogy egy-egy forrás hogyan használtak fel. Kicsit nehezebb így a megvalósítás, vagy a végrehajtás, de azt hiszem ez sokkal világosabb viszonyokat teremt, a külön költségvetési sorra lebontva a felhasználást, és így azt hiszem, hogy a veszteségek eh, kérdése is nyilvánvalóvá válik. Aztán egy külön eljárást alakítottunk ki arra vonatkozóan, hogy melyik projektet lehet kiválasztani. Ugye a bizottság felelőse annak, hogy kiválasztja politikai szempontból, szakpolitikai szempontból a projekteket, és aztán, ha ez megvan, akkor a bank feladata azt, hogy ennek a szakmai, pénzügyi, technikai karakterisztikáját kialakítsa, illetve döntsön arról, hogy egy projekt alkalmas-e a támogatásra ilyen szempontból minden egyes ágazat szempontjából vannak úgynevezett fact sheetek, amelyek alapján a bizottság eldönti, hogy egy-egy projekt alkalmas -e a támogatásra, és aztán a bank megvizsgálja azt, hogy a bizottsági döntéshez képest pénzügyi, szakmai, technikai szempontból megfelelő-e a projekt. Ahogy Janet úr elmondta, a First Lost Peace kérdésével már foglalkoztunk, Ugyanakkor szerettünk volna elérni azt, hogy a bizottsághoz hasonló legyen a munkamódszerünk, és mindenképpen mi is szerettük volna helyesen felmérni a pénzügyi kockázatot. A First Lost Peace-nek csak a 95%-ával foglalkozik a bizottság, mi pedig 5%-ban fedjük ezt le, és természetesen a fennmaradó kockázatot is az Európai Beruházási Bank állja. Ennyit a megfelelő pénzügyi igazgatásról. Ezeket az elveket állítottunk állítottuk fel, és ez természetesen megfelel az új pénzügyi szabályzatnak, amely 2014-től lesz hatályos. az igazgatással, a láthatósággal, a különböző díjszabással, illetve a e, lejárattal kapcsolatban vannak még jogszabályok, illetve ezzel, kapcsolat, ezzel kapcsolatos e, kitételek. Megpróbáltuk azt elérni, hogy egy keretet alakítsunk ki, amely lehetőséget biztosít a korrekcióra, hogyha konkrét problémák lépnek föl, ami a governance-et illeti, itt lehetőség van tehát az önkorrekcióra, aztán a díszabással kapcsolatban egy három szakaszos rendszerünk van, administratív költségek, illetve teljesítmény alapú költségek, az administratív költségek, a beruházási bank alapköltségei a projekttel kapcsolatban, de ott van a teljesítmény alapú költség is, amely arra ösztönzi a beruházási bankot, hogy horizontálisan dolgozat, tehát projektek között, illetve tagállamok között is, tehát nem egy díjról van szó, hogyha a beruházási banknak kevés országban vagy kevés ágazatban van projektje, akkor nyilván kevesebb haszna van ebből, tehát a beruházási banknak az az előnye, hogyha földrajzi szempontból is megfelelően e, változatos projekteket, illetve ágazati szempontból is megfelelően e, változatos projekteket támogatunk. Aztán e, vannak, az, vannak a láthatóságra vonatkozó kitételeink is. Aztán a legutóbbi pénzügyi szabályzatra vonatkozó záradékok is szerepelnek, például megfelelő pénzügyi igazgatás, vagy audit jogok, aztán a működési beszámolás, vagy működéssel kapcsolatos beszámolás a parlamentnek, ezek a legutóbbi követelmények, ahogy ezt ezt a legutóbbi pénzügyi szabályzatban olvashatjuk, új projektről van szó, de próbáltunk proaktívan fellépni, hogy a lehető legmagasabb normákat állítsuk. Így aztán azt gondolom, hogy most már a puding próbája következik, tehát ki kell próbálni, hogy hogy működik ez, a lehető legtöbb projektet kell tudni támogatni, tudjuk, hogy nagyon nehéz az elmúlt időszakok, évek beruházási helyzete, kevesebb az állami beruházás, az Janet úr is elmondta, illetve ez egyfajta hezitációt eredményezett a magánszektorban is. Úgy gondoljuk, hogy ez a közös kezdeményezés sikeres lehet még ilyen nehéz beruházási körülmények között is, így talán a habozó beruházókat is meg tudjuk győzni. Úgy véljük, hogy ez a megfelelő eljárás, és mindenképpen arra várunk, hogy sikeres legyen ez az elképzelés. Köszönöm. Claire? Köszönöm szépen, kedves főigazgató úr, nagyon világos volt. hogyha össze tudjuk hasonlítani az aeronautikát ezekkel a nagyon kifinomult termékekkel, úgy tűnik, hogy egy prototípust készülünk elfogadni, és most már lassan a visszaszámlálás kezdődik. Ugye kigurul a gyár szalagról legurul a repülő, és most el kell érni azt, hogy fennmaradjon a levegőben. A mi főmérnökünk Gorán Ferm, úgyhogy meg is adom a szót neki. Köszönöm, elnök úr, mérnök ugyan nem vagyok, de jelentéstevő. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy amit eddig hall, hallottunk, ez nagyon-nagyon bölcs dolog volt, és hangsúlyoztuk, hogy egy nagyon fontos termékről van szó, amely kitölti a hézagot a piacon, ami az együttműködési megállapodás technikai aspektusait illeti, ezek megfelelnek az ebben a témában általunk tervezetnek ha jól látom, a pénzügyi szabályozattal kapcsolatban semmi probléma nem merül fel. Azonban a projektek kiválasztásával kapcsolatban lenne néhány kérdésem. Ez a legfontosabb aspektus. És ezt megfelelően kell végeznünk annak érdekében, hogy az egész kezdeményezést tényleg hatékonyá tegyük. Ami különböző érdekelt felektől hallottam a tőkepiacokon, illetve a befektetőktől, tudjuk, hogy sok projekt van a piacon, de az egész hitelkötvény projektnek a lényege az az, hogy ez nem lehet, ezek olyan projektek, amelyeket a piac nem finanszíroz, amelyek finanszírozhatna majdnem, de mégsem finanszíroz. Tudom, hogy a projektek legyenek életképesek, lehetőleg elég előre haladott állapotban legyenek, mert elég rövid határidőkkel dolgozunk, de mégis van egy veszély annak, hogy nehéz lesz nehéz lesz a, a projektek kedvezményezhetőséget vagy finanszírozhatóságát indokolni, hogyha ezek túl jók, mert ha túl jók, akkor a piacról is lehetne őket, ezeket finanszírozni. Tehát olyan finanszírozás, olyan projektekről van szó, amelyeknek szüksége van a mi támogatásunkra, és ez elengedhetetlen a projektek életében, mert a projekteket a piac nem finanszírozta volna. A második dolog, a, a pénzügyi keret tárgyalásával kapcsolatban tudjuk, hogy az infrastruktúra kiadásokat és a Connecting Europe facilitást nagyon visszavágták, megnyírbálták. Nagyon fontos az IT szektor támogatása, és az is világos, de hogy mindeközben a tanács itt akar a leginkább nyírbálni. nyírbálni. Úgyhogy tudjuk, hogy még mindig vannak tagállamok, amelyek szkeptikusak, de hát valahogy be kell bizonyítanunk számunkra, hogy ez a kezdeményezés kifejezetten fontos. Bizonyos vitaminek, sütő ügynökségeknek kiváló és nagyon jó érveik lehetnek a projektek finanszírozása ellenében. Hogyan tudunk a szkepticizmusukkal fölvenni a harcot? Tehát meg kell próbálnunk meggyőzni a tagállamokat ennek a finanszírozásnak a szükségességéről. A harmadik pont a költségvetési menedzsment eh, témájában. Egyrészt itt van a TNT, és ott másrészt ott van az energia és a többi téma. De csak egy eh, projektre van elegendő pénz a második eh, alapban, tehát vagy energia, vagy IT. Ez viszont probléma, mert be kell bizonyítanunk, hogy mind a három ágazatban működik a projekt, a közlekedés, energia és az IT szektorban is. De a két másik ága, második ágazatban csak egy projektet tudunk finanszírozni, akkor hogyan tudjuk ezeknek a többi szektorban való hatékonyságát biztosítani? Mind a három ágazatot be kellene vonni, akkor, hogyha a pilóta kísérleti fázis hatékonyságát bizonyítani akarjuk. Ezek, a, ezek az alapvető megjegyzéseim, ami a technikai megoldásokat illeti semmi problémám nincsen, de egyszerűen a három ágazat lefedését tartom fontosnak, illetve illetve azt tartom fontosnak, hogy meg tudjunk győzni mindenkit arról, hogy valóban elengedhetetlen projektekről van szó. Köszönöm, mondja az elnök. Anna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen az előadásokat. Úgy gondolom, hogy az én kérdéseim is abba az irányba mutatnak, amely, amit, ami elhangzott már Ferm úr részéről. Nagyon fontos, hogy ezek a projekt kötvények egy olyan új eszközt képviseljenek, és olyan hozzájárulást biztosítsanak, amelyet jelen pillanatban maga a piac nem tud nyújtani. Talán nem kellene így fogalmaznom, de általában nagyon nagy nyomás nehezedik önökre, hogy időben elvégezzék feladataikat, és az idő rendkívül fontos tényező az önök számára. Számomra politikusként ebben az esetben talán sokkal fontosabb azonban az, hogy jó eredményt érjünk el, mint az, hogy időben hajtsuk végre mindezt. Talán ez lenne az egyik üzenetem önök felé. Tehát még akkor is, hogyha valami némi késlekedés becsúszik, talán az eredmény fontosabb. Ön sok olyan projektet említett, amely kísérleti fázisban, kísérleti szakaszban van, és ezen megakadt a szemem. Otthon, a hazámban nekem mindig azt mondják nekem, hogy mindent leszeretnék aszfaltozni, ha lehetne, imádom az autópályákat. És én tényleg több autópályát szeretnék, de ha megnézem ezt a listát, amelyet előterjesztettek, azt tűnik fel nekem, hogy gyakorlatilag az egyetlen kézzelfogható dolog, amelyről szól ez a lista, azok az autópályák. És én azt gondoltam volna, hogy talán több beruházás szerepel itt majd a vasutakba például, ahol nehéz a piaci finanszírozást biztosítani, vagy ha energiáról van szó, szélerőmű parkokról. Ez is nagyon politikai kérdés talán, itt is többet vártam volna. Mit tesznek annak érdekében, hogy felmérjék, melyek azok a projektek, amelyeket nagyon nehéz finanszírozni a piacról? Amikor autópályákról van szó, akkor tulajdonképpen azt látjuk a tagállamokban, hogy többé-kevésbé ezért sikerül piaci forrásokkal finanszírozni az autópályákat. Tehát ott ez nem gond igazán. Tehát mindezzel azt akarom mondani elsősorban, hogy nagyon fontos, hogy ez az új eszköz, amelyet létrehozunk, olyan támogatást nyújtson, vagy olyan finanszírozást biztosítson, amely finanszírozás a piacról nem oldható meg. Köszönöm. Danke sehr. Jetzt Dominik. Köszönjük szépen, Dominik Riké. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen teljes, teljes mértékben támogatom azt, amit elhangzott az előttem szólók szájából, főleg ami a projektek minőségét illeti. Lenne egy kérdésem önökhöz és az Európai Bizottsághoz, hogyha kísérleti projektről van szó, amely 2014-ben véget ér, és értékelni kell. Egy pillanatban ezek a projekt kötvények ugye megszűnnek, vagy felfüggesztésre kerülnek, és egy új pénzügyi keretbe lépünk be, és újabb feltételek lesznek érvényesek. Mi lesz a kísérleti projekt végéig? abban az időszakban, ami az értékelésre szánt időszak, a Beruházási Bank és a e, bizottság e, hogy tervezi ezt, mennyi időre van szükség az értékeléshez, és a tanácshoz és a parlamenthez milyen fórumon e, tudnak beszámolni arról, hogy hogyan valósult meg a finanszírozás, és mi, milyen eredménye lett a projekteknek. Ezt tudni kell ugye, hogy a tagállamok kifejezetten hát gyarakodva néznek az ilyen projektekre és finanszírozásokra. Nos, tehát ezek az én kérdéseim, hogy Előfordulhat, hogy a kísérleti projekt végére már kifújnak ezek a e, finanszírozási lehetőségek. Mit terveznek ennek átidalása érdekében? E, az Európai Parlament e, napi rendjén azonban nem szerepel ennek a finanszírozási módnak a tárgyalása, újra tárgyalása. A következő kérdésem, Melyik az a határ, amely elválasztja mi ez a tőkeáttételi eszkö, tőkeáttételi határ, amely meghatározza azt, hogy ezzel a finanszírozási eszközzel érdemes finanszírozni ezt a projektet, vagy valamilyen más finanszírozási eszközzel. Mert itt ugye a piac is felmerül, Kérdés, hogy a bizottság és a bank meghatároznak-e egy bizonyos szintet, amely szerint azt mondják, hogy ezen tőke átétel alatt ezen nem, innen finanszírozandó, a fölött igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, úgy látom, többen nem szeretnének hozzászólni. Jaj, de mégis. Jören, egy dolgot elfelejtettem. Ann megemlítette, hogy a listán sok-sok autópálya szerepel. Én még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Egyfajta földrajzi koncentráció is megfigyelhető. A gazdagabb nyugat-európai országok szerepelnek főként itt, Belgium, Németország és az Egyesült Királyság. Ez is aggasztó. Bizonyítanunk kell azt, hogy a bond, projektkötvény kezdeményezés nem csak Nyugat-Európában működik. Mi van tehát ezzel a földrajzi egyensúlyjal? Van-e erre vonatkozó tervük, elképzelésük? Most már több hozzászólás valóban nincs, mondja az elnök asszony. Most akkor a bizottság és a beruházási bank válaszolhat a kérdésekre. Miért tehát csak egy energetikai vagy telekommunikációs projekt szerepel? Miért összpontosít az kezdeményezés az autópályákra, és főként a gazdag és nyugat-európai országokra, mi történik a kísérleti szakasz után, és milyen feltételezett mértékű a tőkeltételi hatás. Ki szeretne válaszolni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Bizottsági részről válaszolnék, az utolsó kezdő kérdésre válaszolnék először, mi történik a kísérleti fázis után Nos, 2013 végén lesz az első köztes értékelés, és a teljes felülvizsgálatra, vagy végső értékelése 2014 végén kerül sor. Lesz egy, lesz aztán még külső értékelés és közbeeső, vagy félidős is, illetve vég lezáró is. A bizottság úgy véli, hogy folytatnunk kell a projekt kötvényekre vonatkozó kezdeményezést az új MFF-ben is, tehát 2014-től is lesz ilyen, már az MFF első évétől, és a 2014 év végi értékelésben kell az előirányzatokat pontosítani, földrajzi szempontból is, elgazdat szempontból is, de hát láttuk, hogy eddig milyen határidőkkel számoltunk, lát, láttuk azt is, hogy a piac hogy reagált, véleményünk szerint kontraproduktív lenne olyan helyzetbe kerülni, mint amire a képviselő említett, hogy egy évig megcsináljuk ezt a folyamatot, aztán leállunk és újra kezdjük. mindenre válaszolok, csak nem ugyanolyan sorrendben, hogy felvettették ezeket a kérdéseket. Aztán olyan projekteket kell ugye finanszírozni, amit a piac mm, nem finanszírozna, hogy így a hozzáadott értéket biztosítsuk. Nagyon fontosnak tartom a hozzáadott érték fogalmát a bizottság megítélésében. A hozzáadott értéket talán kicsit másként véljük, vagy másként értelmezzük, mint más eszközöknél. Elemzésünk szerint nincs megfelelő banki finanszírozás egy-egy projektnek, ezért azért lépünk fel egyáltalán, mert azt kívánjuk elérni, hogy a fellépésünk nyomán a piaci beruházók, nyugdíjalapok, biztosítási társaságok, cégek is finanszírozzák a projektet, tehát olyan beruházókat, beruházókat próbálunk megnyerni, amelyeket egyébként nem érdekelne a dolog. Tehát nagyon érdekes ellenzéseket lehet itt készíteni. A projekt kötvényekre vonatkozó kezdeményezést azért alakítottuk ki, hogy új beruházókat nyerjünk meg, de nem mi finanszírozzuk a hátralévő részt, hanem magán beruházókra van szükség. Mi úgy veszünk részt, hogy banki finanszírozástól eltérő privát beruházókat nyerjünk meg. Tehát ez a mi szerepünk. Európán belül és kívüli beruházókat nehéz úgy megnyerni, hogy hát most idén van néhány projektünk, aztán az elkövetkező két évben nem igazán lehet finanszírozni semmit Európában, de meglátjuk, hogy mi lesz 2016 után. Tehát a folytonosság hiánya veszélyes, így nehéz meggyőzni a beruházókat, legalábbis olyan beruházókat, akik korábban nem finanszíroztak európai infrastruktúrális projekteket. Tehát a folytonosság a bizottság véleménye szerint rendkívül fontos. Aztán földrajzi és ágazati eloszlás. A bizottság úgy véli, hogy a lehető legtöbb ágazatot és földrajzi területet fedjünk le. Ezért a költség szerkezetben próbáltuk ezt tükrözni, tehát a beruházási banknak a beruházási bankot arra ösztönözzük, hogy ezen a költség szerkezetén keresztül próbáljon meg a lehető, próbálja meg a lehető legtöbb öm, földrajzi, szer, földrajzi térséget elérni. Egyébként a költségeket nem tudnák állni. Fontos az is, hogy idén van a kísérleti fázis, és a, olyan projekteket lehet csak finanszírozni, amelyek ugye korábban már, amit korábban már elkezdtek, hiszen volt például környezeti hatástanulmány, vagy ki volt írva egy közbeszerzési pályázat, tehát nem arról van szó, hogy a kírás után egy hónappal döntés születik a projektről, és aztán fél év múlva már, már finanszírozunk is, nem? Olyan projektről van szó, amelyről már döntött egy tagállam vagy állami hatóság, és egyébként pedig az általános barózási környezetet elég nehézkes, de egyébként bár megvan kötve a kezünk, mindent megpróbálunk megtenni, hogy a beruházási bankot ösztönözzük. Beruházási bank, igen. Én is úgy érzem, hogy egyrészt ösztönöznek, másrészt nyomást gyakorolnak rám a bizottság részéről. Tehát egyetértek. Thomas úrnak nagyon átfogó volt a válasza, de kérem, ne becsüljük alá ennek az új eszköznek az újdonságát. Annyit próbálunk elérni, hogy egy új ö, típusú tőkét alakítsunk ki Európában. Az ember vagy ellenzi ezt, vagy nem, de alapvetően egy kereslet alapú eszközről van szó, az, a beruházási bank csak arra reagálhat, amit kap, csak a megkeresésekre reagálhat, és Ez alapján érhetjük el azt például, hogy a minősít, hitelminősítő vagy a minősítői intézetek pozitív értékelést adnak. A kísérleti fázis lényege szerintem az, hogy vannak olyan intézmények, amelyek, vagy intézetek, amelyek óvatosak, nem igazán kívánnak beleugrani csak úgy eh, ezen projektek finanszírozásába. Tehát Szerintem lehető leggyorsabban kell, lehető legtöbb projektet kiválasztani, finanszírozni, hogy demonstrálni tudjuk, hogy működik a dolog jogi szempontból is, finanszírozás szempontból is, és hogyha ezt meg tudjuk tenni most a kísérleti fázisban, akkor a későbbiekben sokkal több intézmény beruházó fog érdeklődni, és több projektre lesz lehetőség. Még egy perc kiemelném még egyszer azt, amit Thomas úr mondott. Azt próbáljuk elérni, hogy legyenek magán és állami, állami támogatóink is. Szeretnénk elérni, hogy a különböző beruházók, nyugdíjalapok és biztosító cégek máshogy járjanak el, mint eddig. Fontosnak tartom a folytonosságot, annak semmi értelme, hogy most elkezdő néhány projektet, aztán azt mondjuk a beruházásnak, hogy tessék kérem még két évig türelemmel lenni. A piacok nem így működnek. A nyugdíj alapok például nem fognak várni, vagy a többi beruházó is. Tehát fontos a folytonosság. Köszönöm. Köszönöm szépen. De ez rendkívül izgalmas. Főleg ha végig gondoljuk, hogy a pénzügyi piacoknak akarunk konkurenciát teremteni, és nagyon vonzóak szeretnénk lenni ezekkel a projektkötvényekkel, hogy a, olyan vonzóak, hogy a különböző alapok, társadalombiztosítási alapok vagy nyugdíjalapok ebbe, finanszíro, ebbe ruházzanak be. A másik oldalon tudom, hogy, vagy értem, hogy, hogy ezt a kijelentést, hogy az eddigi projektek már régebb óta tervezés alatt álltak, igen, persze, hogyha végig gondoljuk, hogy az útépítési projekteknek milyen hosszú átutási idejük van, még minden ellenőrzésen átmenek, és minden engedélyezést megkapnak, engedélyt megkapnak. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Még akkor is, hogyha az az Európai Beruházási Bank eh, mind bátorítást, mind nyomást érez. <laughs> Nagyon örülünk, hogy eljött. Eljöttek, mert eh, rögtön elfogadták ugye meghívásunkat. Köszönöm szépen. Jó utat, hogyha ma utaznak. Következő napi rendi pont, ugyanis még döntenünk kell eh, annak szóló mandátumunkról és a tárgyalási csoportról. Úgyhogy rögtön meg is adom a szót Annak. Köszönöm szépen. Nos, megszavaztuk a költségvetési folyamatra vonatkozó iránymutatásokat múlt héten és nyilván erről majd szavazni fog a plenáris is. Hogyha emlékeznek rá, számos pontról szavaztunk, amelyek nagyon fontosak voltak, és amelyekről itt egyeztetni kell, és amelyek fel fognak merülni a tanácsban. És a 2014-es MFF-hez való kapcsolódás az egyik ilyen pont. Ez nagyon fontos. Az Európai Bizottság milyen alapon nyújtja be a 2014-es költségvetés tervezetet? Ez említésre került a jelentés tervezetben. Aztán a kifizetések és bizonyos problémák, amelyek még a fennmaradt pénzek vonatkozó kezelésére vonatkoznak, az áthozatalokra vonatkoznak, és vannak kifizetetlen el, ö, kötelezettségvállalások, úgyhogy a 2014-es évet ö, a 2013-as kifizetendő kötelezettségvállalásokkal fogjuk kezdeni. És azt kérjük a tanácstól, hogy a bizottsággal együtt egy munkacsoport vizsgálja meg ennek a kérdésnek az alakulását az év során, hogy jobb eljárás vagy folyamat induljon, mint eddig volt, realisztikusabban nézzünk szembe ezzel, és megvannak persze a saját politikai prioritásaink is, amelyek a 2020-as stratégiával kapcsolatosak. Persze a tanács is benyújtott az iránymutatásait, ők is a növekedésről és az költségek megnyírbálásáról beszélnek. Aztán egy költségvetési háromoldalú egyeztetés lesz március 19-én, és amellett, azok mellett a dolgok mellett, amelyeket én itt megemlítettem az iránymutatásainkban, főleg a ralókra és a kifizetésekre vonatkozóan, azt hiszem, emellett még megfelelő vitát kell folytatnunk az éves költségvetési eh, folyamatról, eh, amit az elmúlt eh, időszakban láttunk, az nem volt igazán mm, örömteli. Az utolsó pillanat utáni pillanatban a tanács már képe, hajlandó tárgyalni, de hát kérdés, hogy hogyan lépjünk előre ezen a területen, hogyan tudunk egy megfelelő, részletes vitát kezdeményezni időben. Ezekben az iránymutatásokban megállapodtunk, ezekről fogunk szavazni a plenárison. Az eljárás pedig az, hogy, az, hogy a költségvetési egyeztetés március 19-én lesz, a tanács pedig április végén mutatja be a költségvetés tervezetet. Azt mondták, hogy egy olyan héten mutatják be, amikor nincs a parlamentnek ülése, de hát ez mégiscsak furcsa, mert az a hagyomány, hogy az Európai Bizottság eljön hozzánk és bemutatja a parlamentben a költségvetés tervezetet, hogy tudjunk kérdéseket feltenni, és azt hiszem, hogy a bizottságnak végig kellene gondolnia újra ezeket a terveit, és valami mást kellene javasol, javasolniuk egy olyan hetet, amikor vannak ülések. Köszönöm, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy a bizottság végig gondolja ezt, Alá beszélt erről és azt mondta, hogy már a kétségek fel, merültek fel a témával kapcsolatban, a jogalappal kapcsolatban, a 2014-es költségvetéssel kapcsolatban, hogy költségvetési sorról sorra különböző jogalapokat határozzanak meg. Áda akar hozzászólni? Tessék! Gracias, muy rápido, porque como... Köszönöm szépen, csak gyorsan, mert ahogy Jensen asszony is mondta, amit már elfogadtunk a szakbizottságban, az majd a plenáris elé kerül, és azt hiszem, hogy ez jelenti a prioritásokat az Európai Parlamenten belül. El kell kezdeni a költségvetésről a munkát, tehát van egy nagy ismeretlen még, nem tudjuk, hogy mi lesz a költségvetési javaslata a bizottságnak, milyen számadatokon fog ez alapulni, de amit bizonyosan nem ismeretlen, hogy vannak kifizetési problémák, már az elmúlt évekből hoztuk ezt magunkkal, 2013-ban ez nyilván nem fog javulni, kérdés, hogy ezt a problémát, ezt a 16 milliárdos deficitet hogyan fogjuk megoldani? nyilván idén nem oldódnak meg ezek a kérdések, nyilván 2014-es költségvetésre ezek áttevődnek, illetve az új költségvetési tervezési időszakra is. Hát meglátjuk majd, hogy a márciusi első tárgyaláson milyen eredményeik születnek. Köszönöm. Dominik. Dominik. Euh, Egy kérdést tennék fel, nem tudjuk, hogy mit és hogyan fogja a bizottság, mit és hogyan fog a bizottság bemutatni, javasolni. 10, március 19-én lesz erről valami, vagy nem. A, a parlament sok kérdésben egyetért, de a bizottság javaslatával kapcsolatban semmilyen ismeretünk nincs. A rendes költségvetési eljárásban ugye mindig úgy történik, hogy megtartjuk az első három oldalú egyeztetést a soros elnökséggel, mielőtt a költségvetési javaslatot, vagy tervezetet előterjesztik. Nos, tehát mindig is volt egy háromoldalú egyeztetés. Előzőleg a jelentéstevők ilyenkor mandátumokat elmagyarázzák, illetve elmagyarázzák, hogy mik a mi iránymutatásaink, és a tanács ilyenkor mindig megígérte, hogy együttműködik velünk, és utána meg azt csinálta a tanács mindig, amit akart. De ki tudja, ki tudja. Lehet, hogy minden megváltozik. Hát én alapvetően ugye optimista ember vagyok, lehet, hogy a tanács végre egyszer az iránymutatásokat, vagy alapelveket, vagy prioritásokat, vagy nevezzük, aminek akarjuk, hajlandó velünk együtt meghatározni. Ugye a tanács is ugyanazzal a dilemmával szembesül. A tanács sem láthatja előre feltétlenül azt, hogy az a költségvetés, amelyet a bizottság javasol, hogyan is néz ki. Ugyanúgy nem tudják ezt előre megítélni, mint ahogy mi sem tudjuk ezt megtenni. Az egyetlen, aki ezt meg tudja ítélni, az a bizottság, bár mindig azt mondja, hogy nem tud semmiről. Tehát a bizottság azért előzetes számításokat csak végez. Majd meglátjuk, hogy mire jutunk, de hát lehet, hogy Pressa úr tud hozzávetőleges ütemtervet is bemutatni, hogy mikor számíthatunk végül is egy költségvetési tervezettel a bizottság részéről. Én azt javasolnám a bizottságnak, hogy ne is gondolkodjon előjáróban az a jogalapon a költségvetés számára, Egyszerűen alkalmaz azokat a jogalapokat, amelyek már most is megvannak, hiszen a végén úgy is arra jutunk, hogyha ha csak nem tudunk egy nagyon korai időpontban meg állapodni a tanácssal a költségvetésről. Tehát a jogalapot így is úgy is meg kell hosszabbítanunk. Ennek alapján nyugodtan dolgozhat a bizottság. Egyébként se lehet még meg a jogalap, hogyha a tervezetet nem akarják jövőre vagy azután előterjeszteni. Um, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány megjegyzést fűznék az elhangzottakhoz. Először is megerősíteném az ön olvasatát azzal kapcsolatosan, hogy ez a háromoldalú megállapodás miért kerül megrendezésre, mielőtt a bizottság előterjesztené tervezettét. A mögöttes elgondolás az, hogy a parlament ugye a 2014-es költségvetés tervezetre vonatkozóan iránymutatásokat fogad el, az Európai Bizottság pedig ezeket figyelembe veszi, amikor előkészíti a saját költségvetés tervezetét. Tehát úgy gondolom, hogy a lényeg az, hogy legyen egy előzetes egyeztetés, kiderüljön, hogy mi az, amiben meg tudnak állapodni a költségvetési szervek, és mi az, amiben talán nem. Tehát egy hasznos eszmecsere, előzetes eszmecsere ez. Másodszorban lehetőséget biztosít arra is, hogy az éves költségvetési eljárás ütemét meghatározzuk a 2014-es költségvetés esetére, hogy az intézmények megfelelően felkészüljenek, eh, legyen mihez tartaniuk magukat, tehát egyfajta előre láthatóság, előrejelezhetőség valósul meg ezáltal a felek részére. A szerződések határozzák meg azt, hogy milyen ütemtervek alapján mentén kell a költségvetési eljárást lefolytatni, van egy határidő arra vonatkozóan, hogy a bizottságnak mikor kell benyújtani a költségvetés tervezetet, és a bizottság ezt tiszteletben fogja természetesen tartani. És van emögött egy gyakorlati elgondolás is, nyilvánvalóan, hiszen ez a határidő hozzájárul ahhoz, hogy a bizottság mielőbb bemutassa javaslatát. Lehet, hogy a bizottsági eredeti bizottsági ütemtervhez képest lesz most egy néhány hetes csúszás. Vannak különböző tényezők, amelyeket figyelembe kell venni, és nem, vesz, nem vehetjük semmibe azt a tényt sem, hogy a csúcson, a tanácsi csúcson született egy egyhangú megállapodás az MFF-ről, ezt is tehát figyelembe kell vennünk a költségvetés tervezet elkészítésekor, és hát ugye, mint ahogyan mondtam, a szerződés lefekteti a határidőket, és a bizottság ezeket mindenképpen tiszteletben fogja tartani. Köszönöm. Elnök. Hát, hogyha csak szeptember 1-én lesz költségvetés tervezet, akkor még a meghosszabbított jogalap esetén is szűkös lesz az idő, de hát jó, várjuk ki, mi lesz a végén. Lehet, hogy ugyanúgy, mint mindig, most is kicsit ingoványos talajon mozgunk majd, de hát miért is ne? Majd megpróbáljuk egy kicsit megszilárdítani a talajt a talpunk alatt. Ha nincs további hozzászólás, és hogyha a jelentéstevőnk a belső magánbeszélgetéseit lezárta, akkor talán rátérhetünk az utolsó napi rendi pontunkra, és beszélhetünk az ingatlan politikáról. So, nachdem wir lange... Minek utána Hosszasan eszmét cseréltünk az MFF-ről és egyebekről. Én most rátérnék a mai nap egyszerűbb kérdéseire. Két épületünk van, amelyről itt szólni kell. Az egyik egy úgy, úgymond átmeneti épület. Ez a Square Meus épület, amelynek célja illetve lényege abban áll, hogy néhány épületet fel kell újítanunk, és a felújítandó épületekben lévő munkatársakat egy időre ki kell lakoltatnunk. Emellett közösen úgy döntöttünk, hogy az új jogalkotási időszaktól kezdve tágasabb irodákat szeretnénk biztosítani a képviselők számára, ez azt jelenti, hogy további felületekre van szükség. 2014 közepétől az új jogalkotási időszak kezdete, kezdetétől lesz szükség erre, és 2017-től fog csak rendelkezésre állni a Trebel épület. Tehát ezért van szükség a Square Meus 8 épületre, 8 alatti épületre. Ezúttal sikerült sokkal jobb bérleti bérleti feltételeket kiharcolnunk. Korábban ugye az Európai Bizottság bérelt az épületet, mi jóval kevesebbért béreljük az épületet, mint ahogyan azt korábban az Európai Bizottság tette, amely már ugye kiköltözött az épületből. Összességében majdnem 57 ezer négyzetméterről van szó. A földszinten felül 38 ezer négyzetméter található, a többi pedig alatta. Ezeket főként parkolóként használjuk, kerékpártárolásra, archiválásra, archívumok kialakítására és hasonló célokra. 12 éves bérleti szerződésünk van. A 2014-es index vonatkozásában ugye a fakultatív esetleges index növekedéseket nem, nem számítottam be, de összességében évente átlagosan 7,6 millió eurós költségünk lesz az épület kapcsán, két évig nem kell bérleti díjat fizetnünk, tehát egy ilyen kedvezményt sikerült kieszközölnünk. Így tehát az átlagos évi bérleti költség, mint ahogyan mondtam, 7,6 millió euró. A földszint feletti négyzetméterenkénti ár ezáltal jóval alatta van, mint az, amiről eddig beszéltünk, jóval a 200 euró, négyzetméterenkénti 200 euró alatt vagyunk, tehát ez nagyon is versenyképes szemben azokan a bérleti díjakkal, amelyeket ezen a környéken felszámítanak. Azért, van, azért kötöttünk haszonbérleti szerződést, mert ezáltal különféle, a különféle adónemek tekintetében pénzt takaríthatunk meg, és a 12 éves bérleti időtartam számunkra sokkal kedvezőbb, mert ezáltal a felújítási költségek és a számítógépek számára szükséges kábelezéshez kapcsolódó költségek így 12 évre oszlanak meg, ezeket egyébként a tulajdonos fizeti. Úgy gondolom összességében tehát nagyon jó és kedvező ez a parlament számára, ezért azt javasolnám, hogy ne fogalmazunk meg véleményt erről. Elnök, rendben, mindannyian megállapodunk abban, hogy nincs véleményünk. Jó. Jó, jó, hát van véleményünk, de nem készítünk véleményt. Megtartjuk magunknak a véleményünket, úgymond. Van véleményünk, mondja Holmeier képviselő, de nem fogalmazunk meg véleményt, mert ezt csak akkor tesszük, amikor ugye agályaink vannak. Van még egy, azt elhalasztjuk, még egy ingatlan politikai kérdés, ezt elhalasztjuk, itt újabb tárgyalásokra van szükség. Csak a következő napokban lesznek majd részletesebb információink, ezt meg kell várnunk, úgyhogy ezzel el is van ez intézve. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Majdnem azt mondtam, hogy elnök asszony, de hát végül is az ingatlan politika elnöke, mondhatnánk így. az összes napi rendi pontot kipipáltuk, mielőtt azonban mindenki kirohanna a teremből, jövő hét hétfőn költség, ülésezik a Költségvetési Szakbizottság, és mint ahogyan látták, utána lenne egy koordinátori ülés is, elvileg, de épp az előbb úgy döntöttünk, hogy nincs szükség arra, hogy ilyen gyorsan megint koordinátori ülést tartsunk, elég lesz, hogyha a Strasburgi hét hétfőjén ülünk ismét össze koordinátori felállásban. Mindenkinek további szép estét, és újra találkozunk jövő héten, hétfőn 15 órakor.